Guten Morgen! Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a munkánk folytatásánál itt a Környezetvédelmi Bizottságban. A koordinátorok ülése megvolt már 9 és 10 óra között. A különböző határozatokat, amiket ott hoztunk, azokat szokásunkra szíven nyilvánosságra hozzuk. Tegnapról két pont, napirendi pont maradt, amelyek majd a későbbiekben fognak sorra kerülni. A, annak függvényében hogyan haladunk a napi rendünkkel. Most a 20. napi rendi pontnál tartunk. Elena Oana Antonescu szóbeli választigénylő kérdéséről van szó, amely az élelmiszer ellátásban tapasztalható különbségekre vonatkozik. A kérdést mindenki ismeri a bizottságtól Jerome Le Pentre, a DG Sankótól van jelen, aki egy filmet is hozott, egy négy perces bejátszást. Meg is adom Le Pentre úrnak a szót, és amint elkészült a technika, akkor a filmet is megnézhetjük ebben a témában. Le Pentre úr szeretne felvilágosítást adni nekünk erről a témáról? Köszönöm szépen. Elnök úr, 2011 áprilisában egy szlovák fogyasztói szervezet végzett felmérés nyolc tagállamban élelmiszerekről kiderült, hogy más az összetétele a termékeknek, attól függően, hogy hol ö, bocsátják kereskedelembe. Az is kiderült, hogy nagyon jelentős az árkülönbség akár 200%-os is lehet. Nem mondhatjuk, hogy a termékek minősége rosszabb lenne az új tagállamokban, csak azt mondhatjuk, hogy esetleg más az összetétele. Mondhatjuk egy cukrozott ital izoglükozzal alacsonyabb minőségű, mint a por alakú cukorral ízesített italok. A Coca-Cola példáját hoznám föl, azt tapasztaljuk, hogy koncentrátumból ö, csinálják, kevés helyen gyártják a ö, koncentrátumot, hogy izoglükózt vagy cukrot használnak, az helyi döntés. Ö, közös piaci szervezet van cukor területén, ö, erősen szabályozott a terület. Azt is tapasztaljuk, hogy Lengyelországban és Csehországban használják a cukrot, nem csak a nem állíthatók szembe élesen az új és régi tagállamok. Azt is tapasztaljuk, hogy az USA-ban a legnagyobb piacon csak izoglükoszt használnak. Általánosabban fogalmazva nem gondoljuk, hogy az Európai Bizottság szerepe a soft drink receptjének ráerőszakolása a gyártókra, a fogyasztók pénztárcájához és ízléséhez mérik a gyártók az ízesítést. A, az egységes piac optimális működését kell biztosítanunk. Ez a mi feladatunk, valamint a megfelelő információt meg kell kapják a fogyasztók a címkézés elírások nagyon szigorúak, például az összetételt is jelezni kell. A tanács néhány napja elfogadott egy szabályozó rendszert ilyen szabályokkal. A különböző piacokhoz alkalmazkodnak a gyártók. A videó is erről fog szólni, hogyha sikerül a technikát meggyőzni erről. Ez azt mutatja többek között, hogy a régi tagállamokban sem azonos a helyzet. Mint tudják, jelentős a verseny a márkák között. Hogyha a fogyasztó például a coca nem értékeli, akkor más márka felé fog fordulni. Tehát lenne követ, lesznek következmények. Szeretném aláhúzni, hogy a bizottság folytatja erőfeszítéseit, hogy a fogyasztó minél jobb, pontosabb információkat kapjon. Biztosunk közelről figyeli az ügyet. Köszönöm. Voilà. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Löpánt úr. Most a videó következik. Ça va pas, voilà, la technique n'est pas encore... A technika ö, még nem állt föl, úgy tűnik. Ebben az esetben akkor a vitával folytatjuk, hogyha jól értettem, akkor a bizottság a termékek egészséges voltára figyel, és a fogyasztók megfelelő tájékoztatására, de nem arra, hogy a különböző gyártók milyen receptúrát alkalmaznak a ízvilág összeállításánál, a termék összetételénél. Azt fogjuk most megvitatni, hogy ez így helyese vagy sem. Elena Antonescu, ez az ön kérdése volt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottság képviselőnek a pontosítást, amelyet hallottunk, de szeretnék egy megjegyzést tenni. Itt nem olyan termékekről van szó, amelyeket a különböző országok, tagállamok ízléséhez igazítottak. A kérdésem témája a következő volt. Milyen minőségi különbség van a termékek között, az új és a régi tagállamok között. Szeretném, hogyha ez a vitát le tudnánk folytatni a szakbizottságunkban. Ha nem is írtak ilyen tanulmányt, mi fogyasztók érezzük, hogy minőségi különbség van gyakran. Családom tagjai, barátok azt kérik, hogy itt Brüsszelben vegyek terméket, mert jelentős minőségbeli különbséget tapasztalnak. Nem tudom, hogy két kategóriába kell -e sorolni a fogyasztókat. Ha igen, akkor az nagyon súlyos. Ami a tesztet illeti, amelyet végzett a szlovák fogyasztói szervezet. Talán nem lenne elég, talán nem elég ez a bizottságnak, hanem további tesztet kellene végezni a bizottságnak. Hogyha jelezték ezt és más kollégák is megtették, a bolgár mezőgazdasági miniszter is beszélt erről, akkor így kéne eljárni. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság saját tanulmányt kellene készítsen arról, hogy van-e minőségi különbség a ma termékek között, amelyeket az Európai Unió különböző tagállaiban adnak el. Ha így van a helyzet, az elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Pavel Poc. Na, colleagues, I will try. Kollégák, mindig megpróbáltam nyugodt maradni, de nehéz, hiszen én is egy olyan országból jövök, amelyet érint ez a probléma. Szeretném a bizottságnak elmondani, hogy ez a magatartás teljes mértékben elfogadhatatlan. Lehet, hogy kis problémának tűnik, de nem az. az embereket nagyon érdekli ez a kérdés, és nem csak az ételre kérdeznek rá, hanem arra, hogy hogyan lehetséges ez, és hogyan lehetne a termelőket is bevonni a dologba. Tehát az Európai Unió nem tudja a saját polgárait megvédeni ez ellen. Azt kérdezik a fogyasztók, hogy akarunk egy megbízható európai gazdaságot, hogyan akarunk túl lenni a válságon, hogyha ilyen egyszerű problémákat nem tudunk megoldani. Nem csak az ételről van szó, az élelmiszerről van szó, és az országaikban ez politikai probléma. Nem mondják, hogy ez most a nemzeti kormányzatok kérdése, hiszen itt nemzetközi globális multicégekről van szó, és a fogyasztókon csapódik le, amit csinálnak. És néha van olyan, hogy száz, több száz kilométerre van a multi a fogyasztótól, és valamit tennünk kell, mert fogy az idő. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Akkor Csaba, Csabajdi. Én fölhívnám a kollégák figyelmét, mint új tagállamból érkezett, hogy azért legyünk rendkívül körültekintőek és óvatosak. Hiszen maga a szlovák labornak a felmérései sem egyértelműek, mert például a Coca-Cola esetében a különbség nem a régi és az új tagállamok között van, az izoglükóz és a szaharóz édesítésével kapcsolatosan, mert igaz, hogy Szlovákiában, Magyarországon, Bulgáriában és Romániában izoglükózt használnak a Coca-Colához, de Németország, Ausztria, Lengyelország és Csehország esetében szaharózzal tehát nem minden esetben a régi és új tagállam közötti választóvonal a meghatározó. Nem ke, én kérném a kollégákat, hogy ezt ne használjuk ki politikai populizmusra. Nagyon fontosnak tartom egyrésztről az élelmiszerbiztonságot, nagyon fontosnak tartom a fogyasztóvédelmet, ami nem a mi bizottságunknak, hanem a belső piaci bizottságnak a kompetenciája, tehát célszerű lenne a belső piaci bizottsággal együtt a fogyasztóvédelmet is megvizsgálni, nevezetesen az árérték arányokat. Mert ez nagyon lényeges, hogy ha eltérő minőségű, akkor az ár és értékarány tükrözi-e a különböző tagországokba, és a harmadik elem, ez ami fölvetődött, hogy itt diszkrimináció van-e valójában az új tagállamok vonatkozásában. Magyarországon is végeztek vizsgálatokat, és ezek a vizsgálatok részben erősítették meg csupán a szlovákiai vizsgálatokat. Ugyanakkor voltak olyan termékek, például gyerekpelenkák esetében, ahol lényeges különbség volt például netszívó képességben az Ausztriában eladott termék és a Magyarországon eladott termék vonatkozásában. Nyilvánvaló, hogy a mi bizottságunk döntően élelmiszerbiztonsági szempontból illetékes. Viszont még egyszer hangsúlyozom, nagyon fontos a fogyasztóvédelmi aspektus is, tehát lehet, hogy a jövőben, elnök úr, célszerű lenne a két bizottság, ha egy együttes ülésen vizsgálná meg egyidejűleg a két aspektust, mert a kettőt együtt kell megvizsgálni, és még egyszer én is egyetértek Poc kollégával, meg a kérdésfeltevő román kollégával, hogy igenis folytatni kell ezeket a vizsgálatokat, de ezeket nagyon szakszerűen, objektíven kell elvégezni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Áder János. Elnök úr a szót. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az eddigi hozzászólók, mind a hárman Kelet-Európából érkeztünk. És nem véletlen, hogy mindannyian erre a hírre, amit Antonescu asszony elénk tett, meglehetősen érzékenyen reagálunk. Teljes mértékben egyetértek Tabajdi Csabával, hogy ez egyszerre élelmiszer, biztonsági, fogyasztóvédelmi, és én még hozzátenném is egyúttal versenyjogi kérdés is. Tehát szerintem itt egy meglehetősen átfogó problémáról van szó. Azt a magyarázatot, amit az imént hallottunk, azt én nem tudom elfogadni, hogy a fogyasztók ízléséhez és pénztárcájához szabják ezen termékek összetételét. Ez hangzott el a bevezetőben. és hogy nem rosszabb a minőség, ez a másik mondat volt, ami elhangzott a bevezetőben, hogy nem rosszabb a minőség, csak más az összetétel. Hát én azt gondolom, hogy a vizsgálati anyag, legalábbis Antonescu asszony, képviselő asszony anyagából ez világosan kiderül, az a következő eredményre vezetett. Egyetlen termék volt, egyetlen egy termék a vizsgált termékek közül, és én most csak az élelmiszerbiztonság, élelmiszeripari termékekről beszélek, ez a Milka csokoládé, és ez hát most nem a Milka csoki reklámjának a helye, egyetlen termék volt ez a Milka csoki, ahol ugyanaz volt az összetétel, a Nyugat-Európában vásárolt és a Kelet-Európában vásárolt termékek esetében. Tehát, hogyha én bementem itt Brüsszelbe, a Carrefourba, ugyanazt a műkacsokit kaptam, mint Budapesten. A többi esetében ez nem így van. Más minőségű terméket kapok Prágában, Budapesten, mint Párizsban. Ez elfogadhatatlan. És ráadásul itt van egy nagyon fontos mondat a kérdésben, hogy egyes gyártók, egyes gyártók, nem valamennyi ez igaz, de egyes gyártók elismerték, hogy olcsóbb összetevőt alkalmaztak a keleti piacokra szánt termékek esetében. Na azt gondolom, hogy itt van a kutya elhantolva. Hát, hogyha a gyártók maguk is elismerték, hogy olcsóbb terméket alkalmaztak, és akkor ehhez képest megvizsgáljuk, hogy milyen áron adták el ezeket a termékeket a kelet-európai piacon. Ráadásul úgy, hogy mindenről a fogyasztókat elfelejtették tájékoztatni, hogy ugyanazon reklámo, ugyanolyan reklámozott, ugyanúgy reklámozott termék esetében, ugyanolyan brand alatt egy gyengébb minőségű terméket vásároltam én meg, az azt jelenti, hogy meglehetősen komoly extra profitra tettek szert nyilvánvalóan a gyártók. Nagyon komoly extra profitra. És ezért mondom, hogy itt élelmiszerbiztonsági kérdésről is szó van természetesen, fogyasztóvédelmi kérdésről, és versenyfelügyeleti szabályok betartásáról vagy be nem tartásáról is szó van. Azzal én egyetértek, hogy ha további kétségek merülnek fel, vagy további bizonyítékokra van szükség a tekintetben, hogy a szlovák intézetnek az anyagait egészítsük ki, hogy vizsgálatokat kell még folytatni, de hogy ezeket a lehető leggyorsabban le kell folytatni, abban én egészen biztos vagyok. Tehát egyetértek Pok kollégával, hogy e tekintetben nincs halogatásra szállható idő. Ezeket a vizsgálatokat az Európai Unió intézményeinek a lehető leggyorsabban le kell folytatni, és utána a legkeményebb szankciókat kell alkalmazni. A legkeményebb szankciókat kell alkalmazni. Köszönöm szépen, még egy hozzászóló. Péter Reimers. Köszönöm szépen. Röviden azt szeretném mondani, hogy feltűnik számomra, hogy egy nagyon régi jelenséggel állunk itt szemben részben. Nevezetesen az a kérdése, hogy hogyan ítéljük meg a minőséget. Ez csak az ártól függ, vagy mástól is. Tehát az, hogy valami olcsóbb, az azt jelenti, hogy minőségileg is rosszabb. Ez egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni itt a vita során. Én gazdálkodó vagyok, és otthonról ismerem azt a kérdést, hogy a kerítésnek a túloldalán a teheneimnek jobban ízlik a fű, mint az én kertemben. Tehát itt van egy bizonyos fajta szubjektív megítélés is ebben az egész vitában természetesen, hogyha a kerítés a szomszéd telkén van, és átkeverednek a tehenek, akkor természetesen eh, meg kell vizsgálni, hogy tényleg objektív okok vannak-e arra, hogy ott, hogy ott objektíven szebb és jobb ízű a fű. Tehát úgy gondolom, hogy itt nagyon érzékenyen és óvatosan kell haladni ezen a területen, nem szabad rögtön eh, a szemükre hányni a gyártóknak, hogy itt csalási célra járnak el, megtévesztési célra. Hogyha van például egy terméknek a receptúrája, például akkor előfordulhat, hogy a lekvárhoz nincsen elég e, eper, ahhoz, hogy az egy szállítmányból fedezhető legyen az eper szükséglet a e, lekvárnak az előállításához, és nyilván a különböző szállítmányokból származó eper különböző e, ízekhez vezetnek. Ez nem jelenti azt, hogy tartalmilag vagy egészségügyi szempontból ez veszélyes lenne. Tehát itt óvatosan kell eljárnunk, és érdekesnek tartom, hogy érdekesnek tartom, hogyha további tanulmányokat kérnénk ezen a területén, hogy itt tényleg aktív cselekményekről van szó, aktív megtévesztésről, vagy csak a termelés adottságaitól függő jelenségről van szó. Tehát kérdés az, hogy itt tényleg ö, ö, olcsóbb anyagokat használnak, és drágában adják a terméket, itt azt gondolom, hogy további lépésekre van szükség. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék felvetni egy kérdést. Van-e jogi lehetőség arra, hogy szabályozzuk az összetevőket, a receptúrát. Specifikus esetről beszélünk, specifikus helyzetről. Több érvet is hallottunk. Az egyik kolléga azt mondta, hogy különböző összetevőket használnak. Például a narancslében lehet használni narancsot a világ különböző részeiről. De néha a ö, gyártók elismerik, felismerik, hogy más a vásárló ereje a vásárlóknak. Ezért az összetevőket olcsóbbakkal helyettesítik. Ezért szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy számíthatunk-e arra, hogy jogi lehetőséget használnak fel a receptúra szabályozására egyes termékeknél letzte Intervention an. Anna Rosbach az utolsó hozzászóló. Tak, forsitzende. Jeg, jeg fortsætter Köszönöm szépen, Dánul fogok beszélni. Ez egy botrány. Én nyugati tagállamból jövök, és egyre inkább azt látom, hogy a nyugat-európai cégek keletre viszik el a termelést. Van egy egységes belső piacunk, és ezen belül az áruk szabadon mozognak. Tehát nagyon nehezen értem, hogy miért van az, hogy nyugat-európai gyárak, nyugat-európai cégek, amelyek Kelet-Európába költöznek, hogy mondjuk ott gyártsanak eperlekvárt, vagy narancslevet, két különféle receptet használnak hiszen az Európai Unión belül az áruk szabadon mozoghatnak. Ezt a dolgot mindenképpen meg kell vizsgálnunk. Úgy néz ki, hogy uh, itt első osztályú és másodosztályú termékek kerülnek ki ugyanabból a gyárból, és ezt így nem lehet eltűrni. További vizsgálatokra van szükségünk. Vásárlóként uh, vehetünk magasabb vagy alacsonyabb minőséget, de hogy ugyanabból a gyárból legyen egy Kelet-Európának szánt és egy Nyugat-Európának szánt termék, ez, ez elviselhetetlen. Gut, ich Igen, ezt érdekes vitának tartom. Úgy tűnik, hogy nagyon nagy az érzékenység ezzel a témával kapcsolatban, és nagyon nagyok az aggodalmak is azzal kapcsolatban, hogy a előállítók különböző minőségű termékeket kínálnak, nem csak különböző ízvilágokat, hanem különböző minőségű termékeket is, gyakorlati sokszor még magasabb áron is. Nos, a bizottságunk az biztonságért felel, ez itt elhangzott, éppen ezért azt kell, hogy megkérdezzük, hogy az élelmiszer biztonság területén van-e valami fajta komp- valami fajta veszély vagy csökkenést. Esetleg a bizottság ezzel kapcsolatban további tanulmányokat is kérhet, hiszen néhány országban feltűnt, hogy különböző összetételűek a termékek, és meg kell néznünk, hogy ez az élelmiszerbiztonság területén is következményekkel jár-e. Más részről, ugye itt a fogyasztók megtévesztése is sorba került, ugye elhangzott, hogy ugyanaz a termék, ugyanazban a borításban, ugyanazzal a marketinggel, különböző összetevőkkel kerül a piacra. Kérdés, hogy ez tényleg a fogyasztók megtévesztése-e, és versenyjogilag ez rendben van-e. Már most azt mondanám, hogy én levelet írok az IMCO szakbizottság elnökének, akik fogyasztóvédelemért felelős bizottságként foglalkozhatnának velünk együtt adott esetben ezzel a témával, és velük együtt kellene foglalkoznunk ezzel. Tehát a bizottsághoz intéztük a kérdésünket, van-e jogi lehetőség arra, hogy az összetevőkre vonatkozó receptúra összetételét azt ellenőrizzük. Kérdése, hogy a bizottság ezen a területen további vizsgálódást folytat-e, és még itt van a négy perces videó is, amit beszeretett volna mutatni. Megadom önnek a szót. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr ami a törvényhozást illeti jogszabályalkotást. Az biztonság területén a fogyasztó egészségét próbáljuk védeni. Ö, nem szólunk ö, bele abba, hogy mit tartalmazon az élelmiszer. Nehéz elképzelni, ö, hogy ö, szabályozzuk, hogy milyen ídesítőszert használjanak. Coca-Cola-nál természetesen a kérdés felmerül, hogy csak egy példát mondjak, de a vállalatok dolga ezt megválaszolni. A, hogyha nem elégedett a fogyasztó a termékkel, akkor mást fog vásárolni, mert van rá lehetősége. Nem szabad tehát elhanyagolni a fogyasztó szerepét. A tagállamoknak ellenőrzési jogkörük szerepük van jogszabályokat, jogszabályok végrehajtását kell ellenőrizni. Ami pedig a jövőt illeti, természetesen a bizottság odafigyel, hogy hogyan alakul ez a kérdés, és megpróbálja javítani a fogyasztóhoz eljutó információ minőségét. Szeretném bemutatni azt a videót, amely Franciaországról és Németországról két régi tagállamról ugyanaz a címke, ugyanaz a termék, ugyanaz a csomagolás, mégis más az összetevő. Országon belül is, Észak és Dél-Franciaországban a csokoládé val ízesített termékekben más a cukor aránya. Most szeretném bemutatni a videót, amely a különbségeket mutatja be. Köszönöm.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 Ja, schöner slapstick. Nos, szép bejátszás volt. Ez megmagyarázza, hogy az ízvilág országról országra, hogy változik, vagy ott esetben Nagyországban, országban észak és dél között. De hát nem ez volt a témánk, a mi témánk az, hogy a minőséggel mi a helyzet, és mi a helyzet az élelmiszer biztonság területén. Az IMCO bizottság számára pedig a fogyasztók megtévesztése is érdekes téma lehet. Nos, úgy gondolom, hogy erről akkor most itt beszéltünk. Én írok egy levelet Malcolm Haber kollégának, hogy az IMCO is foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és a bizottság hallotta, hogy itt valóban igazi szükséglet mutatkozik további információk iránt, és jó lenne adott esetben még egy tanulmányt is megrendelni, nem annak alátámasztására, hogy irány, hogy ízbeli különbségek vannak, hanem hogy vannak-e valóban minőségbeli különbségek. És azt adott esetben kitérhetnének az élelmiszerbiztonság területére is, ugyanis azt lehet megfigyelni, hogy alacsonyabb minőségnél sokszor magasabb árat kérnek a fogyasztótól, és ez károkat okoz a fogyasztóknak és ezzel nyilván nem érthetünk egyet, hogy így termelnek extra profitot, és nem feltétlen kell az ilyen folyamatokat elfogadnunk. Én lezárnám ezt a pontot, ugyanis kicsit elmaradtunk a napi rendünkkel. Köszönjük a kérdést, fel kell derítenünk ezt a kérdést, különben a nyugtalanság marad csak, és bizonytalanság ezen a területen, amit az Európai Parlament nem fogadhat el. Köszönöm szépen félő, hogy ez nem volt igazán informatív film, ez inkább hirdetés volt. Ha jól értettem a bizottság szavait, azt mondja, hogy a vállalatok hozzáigazíthatják a receptúrát a, kínál, a kívánalmakhoz, hogyha a jogszabályokat tiszteletben tartják. Nem lehet a diszkriminatív magatartás büntetni. Nos, szeretnék válaszolni a bizottságnak azzal, hogy el kellene talán gondolkoznunk, hogyan lépjünk fel, már hogy a bizottság tegyen javaslatot, tanulmányt végezzen, tovább menjen a kérdésben a fogyasztóvédelmi szervezetek és a tagállamok már felhívták a figyelmet erre a témára. Várjuk a megoldást. Köszönöm. Oké, okay, hát gehört. Köszönöm szépen, tehát akkor a bizottság hallotta, hogy ennek a szakbizottságnak a tagjai mit gondolnak és mit várnak. Akkor visszatérünk később erre a kérdésre. Addig esetleg újabb felismerésekkel is gazdagodnak a ismereteink a következő hónapokban, tehát akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy tényleg aggodalomra adnak -e okot a fejlemények, az élelmiszer biztonság és a minőség területén itt rosszabb minőségekkel számolunk. Akkor átjönk a következő napi rendi pontra, köszönöm szépen. Ez is egy érdekes, izgalmas napi rendi pont. the Fukushima accident. Ez pedig a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a Fukushimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek. Tehát ez az EU-ba Japánból érkező importokra vonatkozik. A japán nagykövet eh, panaszt tett nekem, hogy diszkrimináljuk Európában a japán élelmiszereket. A szakbizottságunk most szeretné tudni, hogy mi a helyzet. Itt van Ladislav Mikó, aki a Szankó főigazgatóság igazgató helyettese, és itt van Franz Strát is. Ők fogják elmondani, hogy mi a helyzet. Mikó úr. Jó reggelt, és köszönöm a meghívást. Azzal kezdem, hogy elmondom, hogy nyilvánvalóan egy nagyon érzékeny témáról van szó, amelyet minden nap figyelemmel kísérünk. Hogy miért vitázunk erről, azzal magyarázható, hogy Leinen úrtól kaptunk egy levelet, amelyben megkérdezi, hogy miért késlekedünk itt az intézkedések meghosszabbításával. Igen, tudomásul vettem, hogy nem volt sok idő, hogy megvizsgáljuk a konkrét lépéseket, de tényleg megpróbáljuk a szabályokat követni, és megpróbálunk információkat eljutatni a tagállamokhoz. Viszonylag rövid időnk volt, hiszen a helyzet szinte naponta változik. Fontos eredményekre várunk a japán vizsgálatokból, ezeket az eredményeket figyelembe szeretnénk venni, és olyan döntést szeretnénk hozni, amely a lehető legújabb vizsgálatok talaján áll. Igen, azért vagyok itt, hogy több magyarázatot adjak, és remélem, hogy megértik, hogy pillanatnyilag döntenünk kellett, hogy az intézkedéseket felfüggesztjük, vagy meghosszabbítjuk mindenképpen nagyon új, friss információkra szerettünk volna döntésünket alapozni. Néhány vizsgálat Japánban még eh, nem ért véget, és meg kell várnunk a végeredményt. De szeretném elmondani, hogy a bizottságunk szeptember 9-én egyhangulag eh, megszavazta az intézkedések meghosszabbítását decemberig. Ezek eh, októbertől vannak érvényben, tehát nincsen eh, jogi hézag, hiszen szeptember 30-áig eh, voltak érvényben ezek az intézkedések, tehát a nagyon sok időnk akkor sem volt. Nem akartunk semmiképpen sem üres járatot hagyni. Természetesen meghallgatjuk agájaikat, szeretnénk az aggájaikra reagálni is az elkövetkezendő jelentéseinkben. Tehát az év végéig elfogadtuk az intézkedések meghosszabbítását, addig mindenkinek lehetősége van reagálni az aktuális fejlődésre. Egy kicsit többet is mondanék a jelenlegi intézkedésekről. Hogy miről is van szó? A jelenlegi intézkedések úgy néznek ki, hogy az összes 12 érintett prefektúrából származó japán takarmányokat és élelmiszereket megvizsgálják. És a különféle cézium tartalmukra, többek között a cézium 14 és cézium 37-es tekintetében. Az import 10%-át, amely a 12 prefektúrából jön, megvizsgálásra kerül. És a termék, azokat a termékeket is megvizsgáljuk, amelyek nem eb, ezekből a prefektúrákból származnak. A jelenlegi Japánból származó takarmány és élelmiszer import mennyisége nem óriási. Tehát a tudományos vizsgálatok garantálhatják, hogy a Japánból érkező takarmány és élelmiszer biztonságos, amikor megérkezik az Európai Unióban. információkat szerettem volna még adni. Japán egyes prefektúráinak helyzetéről, hiszen ez egy eléggé érdekes helyzet. Még két régiót, Shizuokát is felvettük májusban, júliusban, amikor a baleset késői fázisába érkeztünk. A japán tesztelő hatóság kimutatta, a zöld teában például a sizuakából érkező termékek esetében a magas cézium koncentrációt. Tehát a sizuaka környékét is felvettük a intézkedések alá. A japán hatóságok Niigata és Yamagata tartományban is vizsgálnak. nígata és Yamagata prefektúrák termékei biztonságosak, tehát júliusban az innen érkező termékeket levettük a tiltóristáról. A marhahúsban is találtunk magas cézium koncentrációt olyan prefektúrákból, amelyek nem voltak érintettek. Nincsen marhahús import pillanatnyilag Japánból a japán hatóságok elmondták, hogy a marhahús azért volt szennyezett, mert szennyezett tápot kaptak a marhák, és pedig abból a régióból, ahol megtörtént a fertőzés, tehát nem helyi fertőzés volt. Mivel említettem, hogy Japánból nem lehet marhahúst exportálni, és pedig közegészségügyi és állategészségügyi okokból. A szennyezett marhahús viszont, mint említettem, nem helyi fertőzés volt, hanem a táp, a takarmány volt fertőzött. Itt a jogi lépések mellett, amelyeket mi javaslunk a tagállamoknak, hogy szúrópróba szerűen vizsgálják meg a három fajta cézium jelenlétét a Japánból származó termékekben. A FAO itt a 61-62-es és a 77-es halászati térségeket is szennyezetnek minősítette. Ezek a japán területi vizeitől kíjebb vannak, de vizsgáljuk és vizsgálják a japánok is a víz minőségét. Az importkontrollok eddig nagyon jó képet mutatnak a takarmány és az élelmiszer szennyezettségéről. Tehát itt a két zöld tea fajtától eltekintve nem tudtunk szennyezett élelmiszert beazonosítani az említett prefektúrákon kívülről. Folytatjuk természetesen az ellenőrzést, a tagállamok is folytatják, mi természetesen honlapunkon publikáljuk az eredményeinket. Garantálom önöknek, hogy a bizottság nagyon szorosan figyeli a fejlődést, és meglépi a szükséges lépéseket. Esetleg tudják, hogy modellezési folyamatok is vannak Japánban. Ezek potenciális problémákat modelleznek, nem csak Japánban, hanem máshol is. Hiszen eh, amennyiben ilyen problémák valahol felléphetnek, akkor azonnal reagálhatunk. Mielőtt eh, a végére érek, lesz egy eh, kis statisztikám is az információ érdekében, és a múltkori áramkiesés miatt ezt nem tudtam elmondani. 1222 ellenőrző vizsgálatból 909-et végeztek Japán élelmiszeren, és körülbelül 300-at pedig a csendes óceáni régióból. Itt a nyolc zöld tea fajta kivételével semmilyen más szennyeződést nem találtuk vagy ha szennyezés volt, akkor a három cézium fajta alatt volt a, alako, az anyagok. Ez a 134-es és a 137-es cézium, amelyről elsősorban szó van. Tehát 8 eh, teában ezt megtaláltuk, azonban eh, az 1222 tesztből csak ezek nem mentek át a vizsgálaton. A vizsgálatok után eh, nem volt ismétlés, és ezekre a vizsgálatokra reagáltunk. Az összes teszt, az összes ellenőrzés a bizottság honlapján megtalálható. Most azzal szeretném befejezni, hogy a jelenlegi intézkedésekkel, amelyeket meghosszabbítottunk, a bizottság eh, garantálni szeretné az élelmiszer biztonságot, és pedig arányos módon. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen Mikó úr a beszámolót, és a bizottságnak azt az ígéretét is, hogy a jövőben, időben, illetőleg ideje korán tájékoztat minket. A Japán Európai Unióhoz akkreditált missziótól Kancia Hidesi Szeba érkezett hozzánk a kollégáival, együttérzés volt az egész világon, és természetesen Európában is, Japánnal, amikor ez a hatalmas földrengés zajlott le, és az atomerőműbeni balesetre sor került. Japánnak az élelmiszeripari és étkezési kultúrája az egész világon közismert, és elismerésnek örvend, éppen ezért meg fogják érteni, hogy aggódunk a fogyasztók biztonsága miatt itt Európában. Hallottuk a bizottságtól, hogy 1222 próba esetén 8 zöld teánál mutatkozott szennyezés, 2011 végéig pedig, ha csak nem születik más döntés, ezeknek a behozatalát felfüggesztik. Kriton Arsenis az első hozzászóló a kollégák közül. Mr. President, since... Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel itt vannak a japán kormány képviselői, szeretném ö, kifejezni ö, véleményemet azzal kapcsolatban, hogy ö, együttérzésemet a történtekkel kapcsolatban. A ö, Japánban ö, történt ö, baleset után neki fel ö, sorakozott önök mögött. Ö, nem ö, szeretnénk megbüntetni Japánt, ö, aránytalan intézkedéseket hozni. Ö, kérdésem egy részét már megválaszolt a, a bizottság Remélem, hogy továbbra is felméri a kockázatot Japán az európai import esetében. Megnyugtató választ kaptam a legtöbb kérdésre. Gatiker Jata. Ja, dankjewel. Ehm, ja, het is natuurlijk... Köszönöm szépen. Természetesen mindig nagyon rossz, hogyha azt kell, hogy halljuk, hogy bárhol a világon rádióaktív szennyezés éri az élelmiszereket vagy a vizeket, és ennek nyilván kihatása van az emberekre. Gondoskodnunk kell a megfelelő népegészségügyről. Én nem vagyok tudós, nem vagyok magfizikus, de szeretnék mégis néhány kérdést föltenni a bizottságnak. Egy bizonyos időpontban az volt a helyzet, hogy a megengedett legmagasabb határértékeket Fukushimai körzet tekintetében megemelték. Aztán ismét a megengedett határértéket csökkentették. Ez egy helyes válasz volt a helyzetre. A csökkentett határértékeknek a hatáját decemberig hosszabbították most meg. A kérdésem az lenne, hogy ezek a csökkentett határ értékek miért nem nyilváníthatók hivatalos értékekké. Ugyanis, hogyha csökkenteni kellett a határ értékeket, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy december lejártát követően miért kell, hogy magasabb határértékeket biztonságosnak tekintsünk. És ez a kérdés nem csak Japánra vonatkozik, hanem úgy általában. Tehát miért van szükségünk arra egy újabb atomkatasztrófára, hogy ismét az értékek biztonságára elgondolkozzunk. Mikó úr erről később szólni fog, ami a tartós határ értékeket illeti a rádióaktív szennyezés esetén. Corinne Lepage. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen át tudom írni azt, amit Liatár kolléga mondott. Két megjegyzése. Az egyik eljárási kérdés felmerül a szabályok, a komitológia kérdése, annak a kérdése, hogy mi, európai képviselők, hogyan tudunk fellépni, amikor szabályváltozás van. Mm, Kész helyzet elé állítanak rendszeresen, és már nem tudunk fellépni. Nem először találkozunk ezzel a problémával, visszatérő probléma. Nem természetes dolog, hogy az európai népek képviselete, azaz mi, nem tudunk ö, fellépni, véleményt mondani ilyen érzékeny kérdésben. Ez politikai kérdés, de azt hiszem ezt a, ö, alá kell húzni. Második pont. Jártam Japánban ö, három hete, egy hónapja, és ö, Fukushima City környékén láttam a lakosság reménytelen helyzetét, mit fogyasztanak és milyen információt kapnak az élelmiszerről. Nagyon oda kell figyelni. A következő hónapokra is igaz ez. A, nem csak a jód, hanem a cézium, a stroncium veszélye is fenyeget. Évekről van szó, nem hónapokról az állampolgárok továbbra is kell gyakorolják az ellenőrzést. Nos, Csernobil után is láthattuk, hogy évekkel később is a vad hús szennyezett volt, hiszen, illetve a gombák is szennyezettek voltak, hiszen az anyagcsere során nem tudnak kiürülni ezek az anyagok. Úgyhogy az élelmiszerek mindenképpen veszélyeztetettek. Michel Reverzi. Köszönöm szépen, elnök úr. Akár csak Karin, én is jártam Japánban. Egy hétig maradtam, és sokat beszélgettem mezőgazdászokkal, állattartókkal, a lakossággal. Vannak itt ö, ö, japán képsek, hadd mondjam el, nem tudják az emberek ott, hogy mi a radioaktivitás, nem kapnak információt. Ö, még az önkéntes kiköltöztetési ö, területről is az emberek elfogyasztják a saját kertjükben termett zöldséget, mert nincs választási lehetőség, és nem is kapnak információt. Tehát informálni kell őket. Másrészt Japánban nem vették figyelembe a csernobili tapasztalatokat. Jó tablettát nem osztottak sem a gyerekeknek, sem a felnőtteknek, amikor radioaktív jódot tartalmazó felhők mentek el fölöttük. Kijevben, Pricsában ez megtörtént. Az oroszok Csernobil idején ezt megtették. Most pedig a bizottságot szólítanám meg. Érdeklődtem affelől, hogy hogyan járnak el hogyan mérnek. És kiderült, eh, hogy mintavételezés van, de nagyon kevés mintát vesznek. Eh, nem derül ki, hogy mennyi rádióaktív tejet fogyasztanak a lakosok. Eh, különböző prefektúrákban a japán normák által megengedett küszöb fölötti volt a fertőzés. Vannak olyan szervezetek, amelyek az élelmiszereket tesztelik, mert a japán nemzeti hatóságokban már nem bíznak meg az emberek. Térjünk vissza most Európába. A Dölle jelentés normákat állapított meg atombaleset esetére. Kértük a bizottságokat, hogy, bizottságot, hogy tekints át ezeket a ö, szabályokat. A gyerekek például fölé kerülnek a megengedett éves értéknek néhány hónap alatt, hogyha radioaktív jódot vagy céziumot fogyasztanak. A mi szabályaink szerint a küszöb magasabb, mint a japán küszöb. Például ezer bekrel nálunk Japánban 500. Amikor Barozó urat szólítottam meg, akkor a japán szabályokat vettük figyelembe. Kérem a bizottságot, hogy tekintse át a szinteket radioaktív fertőzés esetén. Löpázs asszony mondta, hogy a Lisszaboni szerződés és nem az Euratom szerződés kell legyen az alap, mert az Euratomnál elfogultak. Hát az atom a cél ott. Tehát nagyon magas küszöböket állapítanak meg. 1222 ellenőrzésből 8 volt olyan minta, amely a Becquerel szintet meghaladta volna, megengedett szintet. 200-300 Becquerel per kiló. De hogyha 200 Becquerel per kiló van, és 500 a megengedett, az nem azt jelenti, hogy nincsen semmilyen kockázat. Nagyon csodálkozom. Bározó úrnak ezt meg is említettem. Nagyon kevés japán terméket hozunk be. Teát, spenótot, stb. Miért nem látunk el úgy, mint a, ö, az indiaiak vagy japánok? Segítik a japánokat, de nem importálnak hogyha radioaktív elemeket veszünk be, akkor kockázat van. A 134-es, 137-es szézium, letas roncum vagy plutóniumot is találtak a fukushimai erőműtől több mint 300 kilométerre. Amikor nagyon kevés az import, akkor egyszerűen ezt ki lehet váltani. 1500 bekre per kiló a tea, amit behozunk. Ezt lehet mellőzni. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Mikó úr, hallotta a kérdéseket. Miért nem cselekszünk úgy, ahogy Ausztrália? Mi akkor most a helyes határérték, a magas vagy az alacsonyabb? Miért nem használunk olyan alacsony határértékeket, mint maga Japán, és ezek a szúrópróba szerű mintavételezések kielégítőek. Ezek voltak tehát a kérdések. Yeah. Let me to answer first of all. Hadd válaszoljak akkor először is Valószínűleg a végén kezdem. Az az érzésem, hogy félreértés van. Minden, amit exportálnak az említett prefektúrákból Európába, száz százalékos ellenőrzés alá esik. A teljes import. És van az európai oldalon is egy ellenőrzés az import 10%-át tehát legalább egyszer mindent ellenőriznek, egy jelentős részét kétszer. Tehát elkép, nem véletlenszerűen ellenőrzünk, minden ellenőriző van. Nem exportálják, hogyha a japán határértékek fölött van. A tea miért volt fertőzött Franciaországban sarkot, hogyha mindent ellenőriznek, 1500 bekrel per kilós volt a tea. Nem igaz, hogy mindent ellenőriznek. Uh, I, I mentioned it. Mondtam korábban uh, a beszédemben, hogy a Fukushima-val és uh, a tamponzónával kezdtük, azokkal a prefektúrákkal, és utána kiterjesztették ezt a többi prefektúrára, ahol ilyen esettel találkozunk. Ausztrália teljesen leállította az importot. Mi nem. Úgy gondoljuk, hogy ez nem arányos reakció lenne, mert nincs okunk feltételezni, hogy mindenhol kockázat van amint a legkisebb probléma felmerül, reagálni fogunk, de nincs okunk ilyen megkötést aránytalanul alkalmazni. Ami pedig a határértékeket illeti. Hadd mondjam el, hogy az európai határértéket követjük. Kemény vita ez, de biztonságos határértékek az európai lakosság számára. Miért mentünk le mégis? Legyünk következetesek a japán hatóságokkal. Ott más a határérték, hogy miért más, itt ne válaszolják a, erre a kérdésre. De alacsony a határérték Japánban, jobb, koordinált ellenőrzést végezni, ezért a japán határértékeket követtük, mert ö, alacsonyabbak, mint az európaiak. Ez azt jelenti, hogy nulla kockázat van. Az európai határérték is megfelelőek voltak, de ö, szívesen elfogadjuk, hogy így a japán japánféle legyen konzisztens az ellenőrzés. Ö, kihagytam egy-egy kérdést esetleg? Rendben, köszönöm szépen. Természetesen tovább figyelemmel kísérjük a helyzetet a következő hónapokban. Meglátjuk, hogy mi történik az év végéig. 2012-re is kiterjesztjük ezt. A legjobbakat kívánjuk Japán lakosságának, hogy ez az óriási katasztrófát legyőzik. Köszönöm szépen Fontos, hogy lefolytattuk ezt a vitát. És folytatjuk most egy olyan ponttal, ami tegnapról maradt, a 17-es pont endokrin zavarokat okozó anyagok és koktélhatás. Jelen van a bizottság, Péter Koktrolita Patrick Murphy az MV főigazgatóságtól fog válaszolni a kérdésekre. Önöki a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, jó reggelt! Röviden összefoglalnám, hogy az endokrin zavarokat okozó anyagokról és koktélhatásról a bizottság mit készített elő. Az idén augusztusban egy negyedik jelentést írtunk arról, hogy milyen legyen a közösség álláspontja az endokrin zavarokat okozó anyagokról főleg a kutatási eredményeket, az információ cserét, az új adatbázisok kialakítását vettük figyelembe. Ezen kívül a reach való összefüggéseket, a biocid irányelv is ide tartozik, és természetesen a jövőbeli lépésekre koncentráltunk. 1999-es az uniós stratégia. Az Európai Parlament saját kezdeményezésére született meg a szabály. Itt a stratégiát természetesen áttekintjük, hogy van-e felülvizsgálatra, illetve változtatása szükség az endokrin zavarokat okozó anyagoknál. Hasonló aktivitás van a REACH tekintetében is, a biocidek esetében is relevánsak az anyagok. Tehát nagyon sok minden történik. Emiatt már eléggé régóta alkalmazzuk ezt a stratégiát, és nagyon sok a jogszabály. A bizottság egy tanulmányt rendelt meg, hogy a tudományos ismereteket felújítsuk, és hogy megtudjuk, hogy mi itt a legújabb tudományos álláspont az endokrin zavarokat okozó anyagoknál. Ezt a tanulmányt az év végén olvashatjuk. A tanulmány alapján az érintettekkel természetesen eszmét cserélünk. Szeretnénk 2012-ben egy konferenciát is tartani az endokrin zavarokat okozó anyagokról. A konzultációk után különféle lehetőségek vannak. Mindenképpen felülvizsgáljuk, és ha szükséges, aktualizáljuk az Európai Unió stratégiáját. Szeretnénk eh, válaszolni a jogalkotási szükségleteknek is, és 2013 novemberéig eh, terveztük felülvizsgálni az eh, anyagokat, amelyek az endokrin zavarokat okozó anyagokkal a REACH tekintetében összefüggenek. Hát Ezt 2013 júniusig szeretnénk. Ezen kívül megnézzük, hogy az OECD-ben mi történik. Tehát sok minden történik az endokrin zavarokat okozó anyagoknál. Nem csak egyre több információ gyűlik össze ezekről az anyagokról, hanem egyre több az agály is. Itt a koktélhatást figyelembe véve 2009-ben rendeltük meg egy tanulmányt, itt a toxicitás ról, tehát főleg, amikor az úgynevezett koktél hatásról, a keveredésről van szó. 2010. februárjában született meg a tanulmány. Az érintettekkel szerveztünk több megbeszélést, az interneten eszmét cseréltünk az év elején, pedig hivatalos véleményt kértünk a egészségügyi és környezeti szakbizottságtól véleményt kértünk. Februárban megkapjuk a tudományos bizottság véleményét, és a bizottság pedig szeretne egy jelentést írni arról, hogy a koktél hatás hogyan, milyen stratégiával védhető ki. Tehát komoly kihívásaink vannak az Európai Unió jogalkotása az egyes vegyszerekre és a vegyszerek keverékeire vonatkozik, tehát meg kell néznünk azt is, hogy a koktélhatás milyen lehet, tehát nem csak az, hogy egyes vegyi anyagok milyen hatással járnak. Nagyon fontos, hogy egy megfelelő kiértékelést tartunk, hiszen több százezer vegyi anyag van a listán, és a keveredésük hatásairól viszont kevesebb információnk van. Tehát a koktélhatás igazi kockázatot jelenthet az ember egészségére és a környezetre. Köszönöm, elnök asszony. Madame McEwen. McEwen asszony. Köszönöm szépen a bizottságnak a, az update mint hallhattuk, a stratégiák el évültek. Nem az a kérdés, hogy hogyan fogjuk identifikálni, beazonosítani. Tudjuk, hogy mi az endokrin zavarok és milyen anyagok okozzák. A rícsben van egy kötelezettség, hogy hozzátegyük az újabb anyagokat. Németország nem régen javasolt is egy ilyet ezt sürgősséggel kell megtenni. Az egész értékelési kérdésben két rivális mód van. Az egyik Dániában nyert kidolgozás, másik az Eset Királyságban és Németországban. A bizottság hogyan látja ezeket a megközelítéseket? Másrészt pedig Kaptam egy levelet egy NGO-tól, és azt mondja, hogy a növényvédőszer szabályozásban, júniusban nem hagyjuk jóvá az olyan növényvédőszert, amely endokrin zavarokat okozó anyagokat tartalmaz de múlt hónapban egy Prokloáz nevű szert jóvá hagyott a bizottság annélkül, hogy az ilyen tulajdonságokat vizsgálta volna, pedig köztudott a tudományos irodalomban, hogy ez az anyag endokrin zavarokat okozhat, és van egy bifensin, bifensin nevű anyag, amely szintén problémát okozhat 2013 végéről beszélnek, mint határidőről, de az endokrin zavarokat okozó anyagok továbbra is szerepelnek a listán. Köszönöm szépen, Mekeven asszony. Krisztel Seldemós következik. Thank you very much, and thank you for... Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy részt vehettek az Envi vitáján, bár nem itt vagyok tag, hanem az IMKO bizottságban. Köszönöm a kérdésemre adott válaszát, és látom, hogy a bizottság foglalkozik a témával, de hogy Linda McEwen mondta, lehetséges a folyamatot egy kicsit felgyorsítani? Szerintem mindenképpen gyorsítani kellene a folyamatot, hiszen valamit tényleg tennünk kell a jogalkotásban, vagy a Dán elnökség 2012 első felében lesz, és az egyik prioritásunk az egészségügyben az, hogy valamit tegyünk az endokrin zavarokat okozó anyagokkal. Új Dán kormány van, az új Dán kormány pedig bizonyos endokrin zavarokat okozó anyagokat szeretne betiltani olyanokat, eh, amelyek nagyon veszélyesek. Tehát mi eh, itt inkább egy megelőző jogalkotást eh, szorgalmazunk. Erről mit tudna mondani? A bizottság is foglalkozik azzal, hogy esetleg bizonyos anyagokat megtiltson a jövőben? Köszönöm. Köszönöm, Asvest Lund. Köszönöm, elnök asszony. Két megjegyzésem lenne hiszen eh, ez a probléma nagyon nyugtalanító, és szerintem eh, a jogalkotással problémák is vannak, hiszen eh, ismerjük a vegyi anyagok hatását, de nem ismerjük a koktél hatást. És a vállalatok nem is igazából vizsgálják azt, hogy a vegyi anyagok egymást hogyan befolyásolják. De egy általánosabb probléma az, hogy a cégeknek a vegyi anyagokról információt kell benyújtani az Európai Uniónak. Ez egy elv. Azt is tudjuk, hogy bizonyos kutatások azt mutatják, hogy megvan annak a kockázata, hogy a vállalatok nem vizsgálnak meg minden pontosan, vagy csak egy olyan szintig, egy minimális szintig, ameddig kötelesek. Nem tudom, hogy ezt szeretnék-e jobban kivizsgálni, és azt is szeretném megkérdezni, hogy a független kutatást nem akarják-e bevonni itt itt az élelmiszerre is gondolok, hiszen van az élelmiszerekben is elég sok vegyi anyag. És szerintem európai szinten is ki lehetne egészíteni az élelmiszer kutatást, amely nemzeti szinten zajlik. Tehát itt azért eléggé nyugtalanító, hogy hány vegyi anyag van az élelmiszerben. Nem tudom, hogy a bizottság is látja -e ezt. Szükség van további kutatásokra, hogy Például a hormon eh, zavaró anyagok kis, kis adagban történő alkalmazása milyen kockázatokat rejt magában. Tehát szeretném megkérdezni, hogy éreznek-e olyan szükségletet, hogy eh, a hatóságok eh, megvizsgálanak olyan dolgot, amely esetleg nyugtalanodottónak tűnik. A másik kérdésem a előttem felszólalókhoz kapcsolódik. Nagyon büszkék vagyunk a reach Viszont eh, a fogyasztók eh, úgy élik meg, hogy eh, olyan vegyszerekkel találkoznak, amelyek legalábbis aggasztóak, nyugtalanítóak, eléggé erős kétségek vannak olyan vegyi anyagokkal kapcsolatokban, amelyeknek van alternatívája. Bizonyos vegyi anyagok, például konzervekben megengedettek, amelyek a terhes nőknek károsak, és nagyon gyakran nem tudták, hogy ezek a vegyi anyagok például a terhességre károsak. Szeretném még egyszer megkérdezni, hogy éreznek-e szükségletet arra, hogy megvizsgálják, milyen lehetősége van a helyettesítés elvének. Hiszen a kockázatos élelmiszerek, kockázatos vegyi anyagokat igenis néha lehet alternatív vegyi anyagokkal pótolni. Köszönöm. Mielőtt Krita Larsenisnek szót adnék, hadd szóljak a bisphenol A-ról kapcsolatban. A francia ö, ügynökség ö, 2011-ben a bisphenol A-ról ö, ö, adott ki ö, nyilatkozatot. Ö, nagyon alacsony dózis mellett is veszélyes állatra ember gyaránt. Az EFSA azt mondta, hogy ö, nem kell a szabályozást módosítani Nos, mi a helyzet? Így nem lehet tovább menni, hogy csak várunk, kitoljuk az időpontokat. Ez a polgárokra közvetlenül hat. Gazdaságilag, anyagilag is. Nagyon sokba kerül, hogyha az ember beteg, a társadalombiztosítás fizeti. Ezért csak támogatni tudom ezt a kérést, ami elhangzott azzal kapcsolatban, hogy proaktívabbak legyünk a bisphenol A-val kapcsolatban. Érdeklődéssel várom a bizottság álláspontját az EFSA-val kapcsolatban. Kritom. Köszönöm szépen. Ugyanerre a tanulmányra akartam utalni a francia ügynökségnek a tanulmányára. Minden szükséges adat benne van, és bebizonyítja, hogy az emberre és az állatokra hogyan hat. Prioritást állapít meg gyerekek, terhes anyák, szoptató nők sőt az élelmiszerrel kapcsolatba kerülő termékekre is kiterjed. A hatások megtalálhatók sokkal alacsonyabb dózis mellett, mint amit a jelenlegi határértékek kimondanak. Nagyon furcsa a programja így a bizottságnak. 2013. júniusára a bizottság vállalta, hogy az endokrin zavarokat okozó anyagokat áttekinti. Van alternatíva, ezeket fel kell kutatni hogyha van biztonságosabb alternatíva, a bizottság azt vizsgálja meg, hogy az endokrin zavarokat okozó anyagokat hogyan lehet helyettesíteni. 2013 a határidő. Pedig a többsége a tudósoknak most már adatokkal szolgál arról, hogy milyen hatást gyakorolnak ezek az anyagokat, ezek az anyagok. Ezek nagyon széles körben használt anyagok, de nincs szükség rájuk. Önmagukban nem szükségük nem szükségesek. Gyakran lehet helyettesíteni őket más anyagokkal, műanyagban például. Egyes tulajdonságok nem szükségesek. Azt hiszem, hogy a bizottság ö, így késedelemben van. Ez rendkívül fontos kérdés a közegészségügy szempontjából. Azt hiszem nem csak én, hanem mások is ezt figyelemmel kísérik. Kérem a bizottságot hangsúlyosan, hogy konkrétabb ö, tervel álljon erre, lehetőleg gyorsabban. Merci beaucoup, uh, Gaban Köszönöm szépen, Gaban Janjan. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Én is támogatom az előttem felszólalókat, amennyiben itt nagyobb riadókészültséget szorgalmaznak. Ez a kritikus megjegyzéseink magva, hiszen szerintünk riadókészültségben kell lennünk. De néhány más dolgot is említenék, és Antonia Parvanova nevében is felszólalok most. Láttuk hogy eh, ezek az endokrin zavarokat okozó anyagok szinte mindenben megtalálhatók. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok forog kockán. Az én kérdésem a bizottság felé pedig a következő. És remélem, hogy az egészségügyi főigazgatóság is úgy látja. Kérdésem. Nagyon nagy eh, ellenállás van például a vállalkozási főigazgatósággal kapcsolatban? Nagyon aggasztó lenne, ha ez így lenne. A második kérdésem pedig eh, ugyanerre vonatkozik. Hogyan eh, ítélik meg, hogy az ipar, eh, tehát milyen, hogyan ítéli meg az ipar viselkedését? Támogat minket, érzi, hogy itt sürgősen lépnünk kell az endokrin zavarokat okozó anyagok tekintetében? Tehát mennyire támogató az ipar, azt értem ez alatt, hogy kapnak-e információt, kapnak-e kutatási eredményeket. Más szóval, minnyáján ugyanazért az ügyért harcolunk, nagyon erős erők vannak a politikán belül és az iparon belül, amelyek itt megakadályoznak minket abban, hogy az emberi egészség jobb legyen. Merci beaucoup, Köszönöm szépen, Karl Schlichter. Köszönöm. Köszönöm a vitát. Nagyon érdekes. Úgy gondolom, hogy az endokrin zavarokat okozó anyagok a legalábecsültebb anyagok, amelyek veszélyeztetik a környezetet és az ember egészségét. Tehát amikor egy magzat kitett ezeknek az anyagoknak, vagy egy újszülött, akkor ennek nagyon rossz eredménye lehet. Látjuk, hogy hány termékben vannak ilyen anyagok. Tehát például krémekben, élelmiszerekben, a benzinben, a dízel kipufogógázban, ragasztókban, ruhában, ezeket a vegyszereket egyszerűen rákenjük a bőrünkre, vagy megesszük. Igazából letaglózott az, hogy a legtöbb veszélyes vegyi anyagokat, tehát hogy ezek le, le lehet róluk mondani. Akik ilyenek anyagokkal foglalkoznak, 319 endokrin zavart okozó anyagot vizsgáltak meg. És egy laborteszt bemutatta, hogy az anyagok nagyon nagy koncentrációban kockázatosak. Néhány rícsen szereplő vegyi anyagnak vannak endokrin zavarkeltő hatásai de például talátokra gondolok, vagy egyéb mérgező anyagokra. Én azt gondolom, hogy a bizottság feladata az kellene, hogy legyen, hogy nagyon jó tanulmányt készítettek, hiszen a 319 anyag után megnézték, hogy mely anyagok azok, amelyek nagy aggodalomra adnak okot. Rícsen belül itt bizonyos anyagokat ki is zártak, például a peszticidek köréből. A bizottság utána tett egy javaslatot, hogy 22 endokrin zavarokat okozó anyag került beazonosításra. Kezdjük ezzel a 22 anyaggal ezen a büntető listán. Hiszen minnyáján aggódunk a vegyi anyagok miatt. A ftalátok nagyon sok termékben megjelennek. Itt eh, a négyes for például egy ilyen anyag, és ezt pedig krémekben találjuk meg, ott van a pentaklorfenolok, eh, ez például a benzinben található meg. Ezek olyan anyagok amelyekkel minden nap kapcsolatba kerülünk, és tudjuk, hogy endokrin zavarokat okoznak. Miért ne kérdezzük meg az ECH-t, hogy ezt a 22 anyagot miért nem teszik rá a jelöltek listájára. Itt a 136 termékkel kapcsolatban miért nem egészítik-e ezeket az említett 22 eh, anyaggal. Most tudjuk. Sokkal jobban tudjuk, hogy eh, ha ezeket az anyagokat kizárjuk, eh, helyettesítjük, akkor az egészségünk profitál ebből. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy lépjünk. 12 éve van stratégia, és mikor lesz konkrét intézkedés? Ez például meg, ez megoldható. Hiszen a gyermekeink hálószobájában jelen van a ftalát. Hol? A gyermekek hálószobájának a porában. A gyerekek ott másznak a szőnyegen, a padlón, és belélegzik ezeket az anyagokat. Herbrandi úrnak igaza van. Az ipar lehet, hogy itt blokkol. De igazából én ki akarom rugni a saját gyerekem szobájából azokat a vállalatokat, amelyek beviszik a mérgező anyagokat, de nem szabad. Tehát ezt a 22 eh, anyagot rá lehetne tenni a jelöltek listájára, és eh, ismételném azt is, amit Ósza Westlund mondott itt a koktélokról. Jó, egy sokat beszéltem, de remélem nem túl sokat. Klász asszony. Én ott szeretnék csatlakozni a vitához, ahol most tartunk. Itt az endokrin zavarokat okozó anyagokkal kapcsolatban foglalkoztunk már a növényvédelmi irányelvben, most újra szóba került ez a téma, és amikor a biocidokról szó lesz, akkor ismét napirenden lesz ez a kérdés. A kérdésem Murphy úrhoz a bizottság részéről az lenne, hogy nem túlságosan széles-e a megközelítés mód, amikor a koktél hatást is belevesszük a vizsgálódás körébe, ugyanis ugye mindent tudni akarunk, és a végén ö, aztán nem érjük az eredményt. Talán ügyesebb, okosabb lenne, hogyha arra koncentrálnánk, amit most már tudunk, és abból vonnánk le a megfelelő következtetéseket. Tehát nem túl tág -e itt a vizsgálódás tárgya, és talán talán olyat várunk el, amit nem is fogunk tudni elérni. Ami az endokrin zavarokat okozó anyagokat illeti, itt egy itt a, ugye a gyógyszereknek egy nagyon fontos része van, ami szintén a vizsgálódás középpontjába kell, hogy kerüljön. Ez egy rendkívül kényes kérdés, hiszen nagyon sok hiszen nagyon sok dolog kerül itt be a vizekbe, belekül a talajvízbe, évtizedeken keresztül ott marad szennyezőként. A víz keret irányelvben is foglalkozni kellene ezzel, tehát itt nagyon fontos anyagokról vannak szó, ezeknek a listája kikristályosodott, itt aktívvá kell válnunk, csak jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban Murphy úr elmondaná, mit fognak tenni, és hogyan tudunk aztán egy értelmes, észszerű eredményt elérni. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Sophie Okoni. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretném elismételni, ami elhangzott. Teljesen egyetértek önnel. Nagy tétről van szó, a közegészségügyről. Fontos meghozni a megfelelő rendelkezéseket. Klász asszony szavait ismételném mégis kétfajtaképpen lehet látni a dolgokat. Van, amit tudunk a termékekről, mert beazonosítottuk, illetve van, ahol még kutatás szükséges. Ott, ahol beazonosítottuk a terméket, fenol, ftalát, nonilfenol, biofenol, bisfenol A. Nos, tudjuk, hogy ezek a, az anyagok szerepelnek a az élelmiszeriparban. Amikor felmelegítik őket, akkor másként viselkednek. Nem lehetne azonnal konkrét intézkedést hozni arról, hogy kötelező a címkézés arról, hogyha ilyen termék, ö, hogyha egy termékben ilyen anyag van. Így a fogyasztó azonnal léphet, és nem melegíti fel például az alatt terméket. Talán pedagógiai munkát kell végezni, és elmagyarázni a fogyasztónak, miről van szó. Döntésre várunk. Szabályozni fogunk. Egyetértek. Meg kell tennünk, de addig is konkrétan nem lehetne címkézni világosan, hogy miről van szó. Az élelmiszert meg kéne jelölni, meg lehetne akadályozni, hogy rosszul járjanak el a fogyasztók, figyelmeztetni kell őket. Ennyi. A többit már elmondták. Köszönöm. Köszönöm, a asszony. Murphy úr. Más már nem kért szót. Ugye nem feledkeztem meg senkiről. Murphy úr, a szó tanácsot szeretnék kérni. E, mennyi időm van válaszolni a kérdésekre? Öt perc. Köszönöm szépen. Sorrendben fog hal, fogok haladni, és aztán néhány prioritásra ö, e, kitérek. Olyanokra, amiket minden képviselő említett ami az azonosítást illeti az endokrin zavarokat okozó anyagoknál. Nos, az egyik fő kihívás az, hogy sok anyag kihat az endokrin zavarokra, endokrin rendszerre, a kávé is sok olyan vegyi anyag, ami a hétköznapi életben szerepel. A kérdés az, hogy mikor káros a hatás, mikor zavarja meg a szervezetet. az ilyen hatások kihathatnak a teljes életre. Dán adatok szerint még a sperma minőségre is. A kérdés az, hogy a tudományos adatot hogyan alakítsuk át szabályokká. Ez a fő kérdés. Van tehát hatás, mikor káros ez a hatás? Ez az első számú kérdés. A probléma lényege átalakítani szabályokká ezeket a tudományos adatokat. Jelenleg a ö, helyzet a következő. Ö, igen, érvényes a szabályozás. Várjuk, hogy a bizottság kritériumokat állapítson meg az endokrin zavarokat okozó anyagokról, de bizonyos kritériumok már szerepelnek a szabályozásban. Hogyha bizonyos kritériumoknak megfelel az anyag a jelenlegi szabályozás szerint, akkor endokrin zavart okozónak kell tekinteni. A bizottság 2013. novemberére elő kell állítson a az ideiglenes kritériumok helyett állandó kritériumokat. Tehát továbbra is érvényes a szabályozás, de a bizottság kapott egy határidőt két év múlvára. Nos, ez a helyzet. Nos, hogyan lehet felgyorsítani a dolgokat? Komoly kihívás ez amikor az MV főigazgatóságot arra kérik, hogy az összes ö, friss tudományos adatot dolgozza föl, akkor az ö, nehéz ö, munka. Ö, 2010. júniusa óta folyik a munka, tudományos folyóiratok ö, foglalkoznak a témával. Sok nézet szerint csak nézet összevág, mások bizony nem. Kérdés tehát továbbra is, hogy mely anyagok okoznak endokrin zavart. Nehéz konszenzust elérni a tudományos közösségben. Megpróbáljuk a munkát elvégezni, ahogy mondtuk, a koktél hatást vizsgáljuk van alapunk tehát a döntésre, de hát a ö, tudományos ö, közösséget ö, kell ö, megkeresni, ez a tudományos bizottságot, és az ő döntésük alapján próbálunk megfelelő szabályozást előállítani, hogy a mi döntéseink tudományra alapuljanak. Az ANSES-nek a bisphenol a-val kapcsolatban nemrég született egy véleménye. Az EFSA kb. egy évvel ezelőtt nyilatkozott erről például a cumis üvegekben való jelenlétéről. Ennek az információnak az alapján most megszületett az ANSES jelentés. Az efszát t újra megkérjük, hogy revidálja az álláspontját, hiszen új információ született. Ennek alapján e, esetleg az álláson megváltozhat. De az ANSES jelentést ismerjük. Az EFSA a szabályozás előtt megkeresendő ügynökség, tehát meg kell várjuk az ő véleményüket. A kérdés az, hogy van-e interferencia, az iparral kapunk-e támogatást tőlük. Legyen világos, hogy különböző vélemények vannak vannak érvek és ellenérvek, nagyon egészséges viták vannak az endokrin zavarokat okozó anyagokról és a koktélhatásról. Objektív, tudományra alapuló véleményt próbálunk kialakítani. Ami a koktélhatást illeti, az egyik fő probléma az, hogy potenciálisan nagyon magas a ö, kombinációs lehetőség. Nos, mely kombinációkat akarjuk részletesen megvizsgálni? Ez a kérdés. Sok esetben nem világos, hogy minek van kitéve az illető páciens. Egy dán kolléga felvetett, hogy egy 18 hónapos csecsemő milyen koktél hatásnak van kitéve a levegő minőség és a táplálék ismeretében, amelyet elfogyaszt. Nos, nem csak egyesével kell megvizsgálni az élelmiszereket, bár egy élelmiszerre is vonatkozhat 7-8 jogszabály. Nos, ezt a munkát kell elvégeznünk. Minden lehetséges kombinációt ö, ö, meg lehetne vizsgálni, de kérdés ez mennyire realista. Ö, megvannak a saját erőforrásaink, ezeket nem szabad elpazarolni. 22 ö, anyagot azonosítottak kemszek. Ezek azonnal kerüljenek bele a rícsbe? Nos, ez a kérdés merült fel Szerintem ez nagyon hasznos alapja a vitának. Nem tudom megígérni, hogy mind szerepelni fog a jelölt listán. Egyes tagállamok doszét fognak előkészíteni, és javasolják, hogy a REACH-be ez kerüljön be. Másrészt azonban verseny van abba, azzal kapcsolatban, hogy mi kerüljön fel a listára. Például az endokrin zavarokat okozó anyagok és más anyagok versenyeznek. Mely anyagok kerülnek fel a listára? Figyelembe vesszük ezt az anyagot, nagyon jó munka, ez a jéghegy csúcsa, de az egészen megpróbálom koncentrálni. Azt hiszem, eleget mondtam, hogyha a képviselők vissza akarnak erre tenni, bilaterális megbeszélésekre is készen állok. Megpróbálok válaszolni a kérdéseikre. Elnök, köszönöm szépen rendelkezésre állását, uram. Köszönöm a válaszait, de az kevésbé, mert hát nem igen reményteljesek. Sok polgárnak az a kérdés, hogy mennyire vagyunk hatékonyak és most az a benyomásom, hogy nem jutunk előrébb. Konkrétabbat várnak a polgárok. Az elővigyázatosság elve az ipart nem szolgálja, de szolgálja a polgárokat. Komoly kétely esetén ne járjunk el, várjunk, de itt szerintem nem erről van szó. Hadd mondjam el képviselőként, hogy a kollégák azt hiszem hasonlóképpen reagálnak, mint én köszönöm, hogy eljött. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, a 22-es pontra, GMO termesztés társadalmi gazdasági jelentősége a tagállamok közreműködése alapján. Megadom a szót Mikó úrnak, Szankó főigazgatóság, hogy mutassa be ezt a jelentést. Thank you very much. Köszönöm szépen. Önök asszony. Biztos vagyok benne, hogy ez is egy nagyon érdekes téma lesz. Azzal kezdem, hogy a jelentés a 2008-as környezetvédelmi tanács következménye, amely a GMO termesztéssel foglalkozott. Úgy gondoltuk, hogy ezen a területen még nagyon sok információ hiányzik. A bizottság 2009. júliusától kérte be az érintettek véleményét. Egyrészt világossá tettük, hogy a tagállamok bármilyen információt eljuttathatnak hozzánk, amiről úgy gondolják, hogy releváns. Másrészt megpróbáltunk segíteni nekik, hogy fontos dolgokra figyeljenek egy indikatív kérdőívet is kifejlesztettünk a bizottságban, amely megkönnyítette a tagállamok munkáját. Tehát itt bármilyen információ indikatív meg lehet tenni, amiről azt gondoltuk, hogy lehetséges. Azt szeretném mondani, hogy itt minden tagállam illetve nem minden, hanem 25 tagállam reagált. Kettő tagállam, Olaszország és Bulgária nem válaszolt. Megkaptuk Norvégiából és néhány más től is a választ. Így megvolt az anyagunk, amelyre építhettük jelentésünket. Fontos kijelenteni, hogy az egyes tagállamok hozzájárulásai nagyon nagy mértékben eltérnek egymástól, minőségben, méretben, megközelítésben néhány országtól egy oldalt kaptunk, volt olyan, hogy 200 oldalas jelentést, amely konkrét kutatásokon alapult. Néhány tagállam nemzeti szintézist adott nekünk, mások csak bemutatták, hogy mennyire eltérnek egymástól az egyes vélemények. Így egy nagyon egymásról eltérő anyag született. Így összegyűjtöttük a különféle véleményeket. Úgy gondoltuk, hogy nagyon sőt nem úgy gondoljuk, hanem látjuk, hogy nagyon polarizáltak a vélemények. Ami pedig fontos, az az, hogy Európa specifikus statisztikák támasztják alá a jelentésünket. Hiszen a bizonyíték alapú megközelítés viszonylag ritka volt Európában. A tevékenység, a mezőgazdasági tevékenység egész spektrumát lefette, és a gazdaság szintjére összpontosítottunk. Nem meglepő az, hogy azok a tagállamok, amelyek tapasztalatokkal rendelkeznek, Franciaország, Portugália, Románia, Szlovákia, Svédország, Csehország és Németország, ahol van GMO, nemzeti számokat mutattak be. Tehát például a spanyol eh, mennyiségeket. Más tagállamok kicsit extrapolálták a saját helyzetüket azért, mert nincsenek saját tapasztalataik. Néhány tagállam, mint például Ausztria, Belgium, Németország, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia és Norvégia is, már nemzeti szinten, globális szinten létrehozták, hogy a GMO-knak milyen hatása lehet a társadalomra, a gazdaságra. Mivel az adatok jellege nagyon heterogén, a bizottság számára jó lenne, hogyha céltudatosabb vizsgálatokat és hozzájárulásokat kérnénk, és ezen az alapon pedig megpróbálunk definitív következtetéseket levonni. Itt megpróbálunk nagyobb objektivitást elérni. És ezt a folyamatot szeretnénk begyorsítani. Ezen kívül nemzetközi tudományos irodalmat is szeretnénk gazdasági szinten kiértékelni, hogy milyen társadalmi gazdasági jelentősége van a GMO termesztésnek. Ezen kívül még szeretnénk az Európai Unió saját kutatásra is hagyatkozni. Tehát megpróbáltunk egy átfogó anyagot összeállítani, amelyben minden megtalálható, amit publikáltak a témáról eddig a Momentumig. És így mindenki jobban tanulmányozhatja az anyagot. Amit mi javasolunk, az az, hogy kezdeményezzünk egy reflexiót a tagállamokban, az Európai Parlamentben, az érdekelteknél, hogy hogyan lehetne a polarizált véleményekből eljutni egy valamennyire koncentráltabb véleményig. Úgy gondoljuk, hogy az első lépés az, hogy a tények és mutatók valamennyire egységesek legyenek. Ezért egy munkacsoportot is létrehoztunk, amely idén novemberben találkozik Szevijában, üdvözöl, szeretném üdvözölni önöket is ott, amennyiben érdeklődnek. Később azt szeretnénk, hogy a GMO termesztés menedzselésében is megvizsgáljuk, hogy milyen eh, társadalmi-gazdasági jelentőségük van ezeknek. Arról is szeretnék információt eh, nyújtani, hogy eh, nagyon jó alapot ad ez a megközelítés abban a folyamatban, amelyet Dalli biztos kezdeményezett, hogy milyen meghallgatásokat szervezünk a GMO termesztés tekintetében. Esetleg hallották az október 18-i meghallgatás hírét, amikor pontosan szeretnénk megtárgyalni a GMO termesztés társadalmi gazdasági jelentőségét. Elnök asszony, ön lesz ott az egyik szekció elnöke, és nyilván nagyon érdekes lesz. Röviden Ennyit szerettem volna a jelentésről szólni, és most pedig eh, várom kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak egy szó, mielőtt a kollégáknak átadnám a szót. Nagy eh, érdeklődéssel vártuk ezt a jelentést, de valahogy nem kielégítő. A gazdasági társadalmi hatásoknál eh, nem csak a arra gondoltam, hogy mennyire hatékony gazdaságilag. A negatív hatások is érdekelnek. A pozitív és a negatív egyformán érdekel, és ezt nem találtam meg sajnos a jelentésben. A gazdasági társadalmi hatásokat a mezőgazda, mezőgazdászok egy részére és az ő gazdasági előnyükre korlátozták, sok mindent nem vettek figyelembe. Ha ezt a jelentést olvasok, akkor az a benyomásunk, hogy a tudományos tanulmányok csak egy részét használták fel, és nem a másik részét. Még lesz időnk ezt megvitatni. Miért nem vették figyelembe például a gyom írtók iránt kialakult rezisztenciát miért nem vették figyelembe, az usa ez például már megjelent. Sok olyan téma van, ami érdekel bennünket, figyelembe kell venni a gazdasági élet minden szereplőjét. Most pedig átadom a szót Clinton Arsenisnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! a gazdasági és társadalmi hatásokat valóban kombináltan kell vizsgálni. A bizottság elmondta olyan országok, mint Spanyolország, pozitív hatásokról szóltat, szóltak, hogy a GMO milyen jó oldalakkal bír, de természetesen vannak érvek, amelyek nem csak a termelékenységet veszik figyelembe. Az ipar oldaláról is meg lehet ezt közelíteni. Vannak hivatalos vélemények, amelyek teljesen más irányba mennek. A FAO például gyakran elutasította ezt az érvet, gyakran kifejezte, hogy a tényleges termelékenységi növekedés nem használható. Az organikus mezőgazdaság irányába, növénytermesztés irányába kell elindulni. Van egy másik tanulmány, amely úgy becsli, hogy mivel meg kell védeni a GMO szegregációját a hagyományos termékektől, növényektől 10%-kal többe fog kerülni az ilyen termesztés. Az Európai Unió bírósága hozott is egy ítéletet, amely fizetésre kötelezi a mély tenyésztőket azért, mert megfertőzték a nem GMO növényeket az állataik. Ez azt jelenti, hogy komoly költségekkel kell ö, számolni, drágább lesz az organikus termelés, ami pedig a magvát képezi a mostani ö, mezőgazdaságnak. A ö, GMO termesztés tehát többe fog kerülni, ö, erre is oda kellene figyelni. Köszönöm szépen. Sandrin Bellier a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr csatlakozom ahhoz a csalódáshoz, amelyet kollégáim kifejtettek. Két megjegyzés, két kérdés a bizottsághoz. A két megjegyzésben, a két kérdésben benne lesz a mikor és a hogyan. A ö, GMO val kapcsolatos első kötelezettség 2001-es volt, most már, mivel a bizottság arról beszél, hogy munkacsoportokat állítanak föl, és elkezdtek gondolkozni, 2011-2012-ben elvileg a negyedik értékelő tanulmány kellett van megsz, kellene megszülessen, már pedig ez az első, ami itt van előttünk, ez a jelentés egyáltalán nem válaszol a kérdésekre, nem felel meg a megrendelőnek. Tíz oldalt kaptunk, nem lényegi. Egyáltalán nem válasz, nem mutatja, hogy gazdaságilag, társadalmilag a GMO hogyan hat az európai területre. Nem következetes, egy kompiláció különböző elemekből, objektivitás nélkül, irányvonal nélkül. Nos, a szöveg semmit nem ad nekünk, nem mond semmit. A kérdésem a következők. Mikor? Mikor kapjuk meg mi, az Európai Parlament, azt a jelentést, ami méltó erre a névre, és hogy ténylegesen értékel, értékeli a GMO termesztésnek a hatását az Európai Unióra. Nem csak a mezőgazdászokkal kell foglalkozni, a gazdasági társadalmi hatásra. Milyen gazdasági hatása van a konvencionális növények termesztőire? Hogyan hat ki a biológiai növények termesztőire, foglalkoztatásra, és kinek hasznos most a GMO. A mezőgazdaságnak, az élelmiszeriparnak. Ezek a kérdések felmerülnek, de ahhoz, hogy politikailag tudjunk dönteni, hogy milyen táplálékot kívánunk az európai polgárnak biztosítani, ezekre válaszolni kell. És még egy kérdés, Reméljük gyorsan megkapjuk ezt a tanulmányt és a válaszokat a kérdésekre. Én is megütköztem az egyik részen, amely azt mondja, hogy az OGM és a nem o, hogy a GMO, nem GMO együttélése megvalósítható. Együttélés Mit tud erre válaszolni a bizottság, és főleg a gazdasági társadalmi hatásokat hogyan látja az Európai Unió bíróságának ítéletének fényében? azt mondta ki, hogy nem lehetséges az együttélés a métenyésztéssel és a nem fertőzött méz termelésével. Stász. Stász úr. Dank u voorzitter. Ik heb, uh, ik heb ook met heel veel uh, aandacht dit... Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Elolvastam én is figyelmesen ezt a jelentést, és csak csatlakozni tudok ahhoz, amit az előttem szólók már elmondtak. Őszintén szólva, amit ezen a 11 oldalon olvashatunk, az nagyon is kiábrándító. A bizottság gyakorlatilag beismeri, hogy összeollózta azt, amit a tagállamok a rendelkezésére bocsátottak. Az elemzés során a bizottság maga is beismeri, hogy nem igazán bizalmat keltőek a tagállamokból érkezett adatok. A legkülönbözőbb véleményeknek egy ilyen durva katalógusát állította fel, különböző vélemény, különbségeket taglalta, a tudományos irodalomban rendelkezésre álló különböző álláspontokat, nem foglalkozott a, a GMO-k termesztésének gazdasági hatásaival. Hát a kérdés az lenne, hogy egyáltalán milyen fajta módszertan áll a jelentés mögött, amit legközelebb tenni kell, az az, hogy meg kell határozni, mi a szociogazdasági hatás, amit vizsgálunk. Löpás asszony elmondta, túlságosan egyoldalú ez a jelentés, megkerül bizonyos kérdéseket, és sehol sem áll benne, hogy a, a génmódosított szervezeteknek, például a spanyolországi termesztésénél, ugye három provinciában Szaragozában például 11,8%-a magasabb a termelékenység a génmódosított szervezeteknél. Na most ez az adat azonban csak a három vizsgált rele, provincia esetében volt releváns. Ez, ez az adat szerepel a jelentésben, de mihez vezet ez? Egy, ebből nem vannak le következtetéseket, nem vizsgálják a szociogazdasági következményeket. és egyáltalán miért csak a génmódosított szervezeteket fogla, termelő gazdálkodókkal foglalkoznak, miért nem vizsgálják a teljes élelmiszer ellátási láncot, a biotermelők helyzetét. Nyilván ők is beletartoznak a teljes képbe, nem lehet a vizsgálódást a GMO-kat termesztő gazdálkodókra leszűkíteni. Az Európai Uniós tapasztalatok jó rendben, hát Európában kevés ilyen mezőgazdasági termelő van, de Dél-Amerikában és Észak-Amerikában annál több. Ott nagyon sok tapasztalat van a népegészségügy és az élelmiszer biztonság területén. Aztán azt is olvashatom a 11 oldalon, hogy utalnak különböző tudományos tanulmányokra. Ugyanakkor feltűnt számomra, hogy ez nem más, mint kiszemezgetése bizonyos tudományos megállapításoknak. Nagyon sok pártosságot vélek felismerni benne. Graham Brooksra utalnak például a jelentésben, ő egy olyas valaki, aki egy olyan vállalatot vezet, amely a bio élelmiszerek termelőtől kapja jobb részt a megbízásait. Tehát hol van itt a kiegyensúlyozottság, hol van az elfogulatlanság, a tudományos elfogulatlanság ebben a jelentésben? ami pedig az Európai Parlamenttel kapcsolatos kijelentéseket eh, illeti, szeretnék Beli asszonyhoz csatlakozni. Hogy néz ki a menetrend betartása? Túlságosan nagy itt a késedelem. Hogyan fogjuk tényleg begyűjteni a még hiányzó adatokat és a felismeréseket, következéseket levonni? Uh, a következő felszólaló Liotard asszony. Eh, ja, ik wil me ook heel graag... Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék csatlakozni az előttem szólók által elmondottakhoz. A 2008-as környezetvédelmi tanácson azt kértük, hogy értékelés szülessen erre a dologról. Ez hát volt. Most pedig ott tartunk, hogy egy teljesen struktúrálatlan adathalmazt kaptunk a tagállamoktól. Itt a mezőgazdasági termelőknek csak egy bizonyos csoportjával, és náluk is kizárólag a a hozammal, a gazdasági aspektusokkal foglalkoznak. Mi van a szociogazdasági helyzettel, a foglalkoztatással, mi a helyzet a fejlődő országokkal? És az európai szabályozás mennyiben befolyásolja például a szója termesztést Dél-Amerikában. És egyáltalán ezeknek a dolgoknak mi a hatása teljes élelmiszer szektorra? Mit szeretnének a fogyasztók, mit szeretnének a szabályozók? Mind-mind kérdések ezek, amelyeket nem vettek figyelembe. Úgyhogy el is gondolkoztam azon, hogy mit is csináljunk ezzel a jelentéssel. Kérdés, hogy milyen tudományos, milyen tudósok fogják tudni majd ezeket a szociogazdasági szempontokat megvizsgálni, annak során milyen módszert alkalmaznak, és az értékelést hogyan fogja utána értelmezni a bizottság, hiszen a szocioökonomiai, társadalmi, gazdasági értékelés már régóta várat magára. Időközben ugye haladunk előre új előírásokkal, ami a génmódosított szervezetekkel való bánásmódot illeti, anélkül, hogy a szocioökonómiai, társadalmi, gazdasági szempontokat figyelembe vennénk, ismernénk. Már most is vannak jogalkotási javaslatok a GMO-kkal kapcsolatban, ezeket a bizottság terjesztette elő, és a társadalmi gazdasági szempontokat egyáltalán nem építik be a javaslatba. Reméljük, hogy változás lesz a jövőben. Tehát ezek további kérdések azokon túlmenően, amit már a kollégák föltettek. Köszönöm. Samli asszony úr a következő. Anch'io non ho trovato molto soddisfacente questa relazione. Köszönöm, én sem tartottam kielégítőnek azt, amit a jelentésben olvashattunk. A bizottság képviselőnek azonban szeretnék én is kérdéseket föltenni. Itt a társadalmi-gazdasági hatásokra vonatkozóan tettünk fel kérdést, nem utalnak azokra a 100 millió dollárokra, 100 milliós nagyságrendű dollár összegekre, amelyeket az Egyesült Államok elvesztegetett az export területén, a rizs export területén. Van egy olyan pont, ahol a jelentés azt mondja, hogy, hogy Szaragózában a ökotermelőknek a száma kétharmadába csökkent, mert GMO-kkal keveredett, fe, szennyeződött az ő termékik. A, a multinacionális vállalatok által világszinten követelt további ellenőrzések miért nem vezetnek itt eredményre? Ők gyakorlatilag a vetőanyagnak az 50%-ával rendelkeznek, katasztrofális a helyzet, amit kialakult. A forgalmazók, a termelők itt új terhekkel kell, hogy szembenézzenek, azért, csak azért, mert a GMO-któl mentesnek kell tartaniuk a termékeiket. Nem szabad a GMO-val való szennyezést megengedniük. A jelentésben sikerekről olvashatunk. Például Spanyolországban, Portugáliában, Csehországban, Romániában, de úgy gondolom, hogy a felhasznált adatoknak a forrásai hiányosak. A csehek készítettek egy tanulmányt, ezzel a, ebben a témakörben, de erre egyáltalán nem utalnak. Itt említést tesznek bizonyos szakaszokról, Brooks-tól, aki ugye támogatója a génmódosított szervezeteknek. Egyes ö, spanyol tartományokban a ö, hozam ö, sokkal magasabb volt három éven keresztül, de ha elolvassuk a lapai jegyzetek, akkor azt látjuk, hogy a magasabb hozam statisztikailag ö, nem jelentős. Három tartományt vettek csak figyelembe. Ö, ezt ö, idézni és példaként állítani, hát igen, aggályos. A termékeket látjuk a polcokon, tehát megvesszük a boltban. Ö, olcsóbbak egyes ö, étolajak. Ezért megveszik őket ö, a brit társadalom legszegényebb tagjai. Azt olvashatjuk, hogy ö, Friuli környékén transgenetikus kukorica van jelen. Ezt nem elemzik elég alaposan. Bulgáriával együtt Olaszország az egyetlen, amely nem válaszolt az űrlapra, kérdőívre, valószínűleg más dolga volt a kormánynak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Reimers asszony a következő. Köszönöm szépen. Világosan látjuk, hogy dilemmában vagyunk. Abban a tekintetben, hogy megalapíthatjuk, hogy a bizottság rá van utalva a tagállamok adataira, ezek pedig nagyon különbözőek az intenzitásukban, és máshogy értékelnek, illetve előértékelnek. A következő, egy témát objektívan szeretnénk megtárgyalni. Minden olyan tanulmányt elítélünk, amelyet szubjektív alapon állítanak össze, főleg az ipar oldaláról. Természetesen környezetvédő csoportok is szubjektíven fognak ítélni. A tényekre kellene hagyatkoznunk, és egy tisztességes ítéletet képezünk ez alapján. Érdekelne még a bizottság részéről, hogyha a termesztés társadalmi gazdaság jelentőségét vizsgálják, akkor az Európában meglévő nem GMO termesztésnek milyen társadalmi gazdasági jelentősége van, hiszen eh, Európa igazából az utolsó bástya a világon, ahol eh, nincsen GMO termesztés. Érdekelne, hogy milyen kihatásai vannak annak, hogy nem termesztenek GMO-t úgy kellene megoldani a problémát, hogy lehetőség legyen a biotermesztésre a GMO mellett. Nem arról van szó, hogy most a géntechnológiát támogatjuk vagy elutasítjuk, de a politikai intézményként a parlamentnek eh, objektív adatokra kellene hagyatkoznunk, és az érzelmeket ki kellene hagynunk. Hiszen a polgárok azt várják tőlünk, hogy eh, semlegesen és nem emocionálisan ítéljük meg a dolgot. A mezőgazdaság eléggé csalódott, hogyha azt látja, hogy érzelmi alapon vannak a viták feltöltve, és nem annyira adatokon alapulnak. Itt van az ideje annak, hogy végre döntéseket hozzunk, és ne érzelmek alapján vitatkozzunk, és az érzelmeinket a jövőbe exportáljuk a szükségletekkel együtt. Köszönöm. Kádbach asszony a következő. Uh, ja, kann da jetzt nicht wirklich fortsetzen. Most nem tudom ott folytatni, ahol abban maradt a vita. Hát nyilvánvalóan nem egyedül vagyunk uh, a világon, de hát azért szélesebb horizonton kell vizsgálni a dolgokat. A bizottság képviselőjéhez azt mondanám, hogy az volt a benyomásom, hogy ön csodálkozik, hogy nem jutottak világos eredményre, és remélem, hogy nem is felelős azért, ahogy készült ez a jelentés, mert ha megnézzük a kiinduló pontot, akkor azt kell mondjuk, hogy valójában itt a tagállamok önkéntesen küldhettek olyan adatokat, amilyeneket akartak, tehát nyilván nem csodálkozhatunk a végén, hogy egy ilyen struktúrálatlan jelentés gyakorlatilag semmi se keletkezett a bizottságnak, és önnek sze- sze- sze- személyesen nem akarom a személyre hányni, illetve nem akarom azzal meggyanúsítani, de legalábbis az a benyomásom, hogy gyakorlatilag három évet teljesen szándékosan szalasztottak el, hagytak elmenni, az, azért, mert az eredményeknek bizonyos szektorok nem örültek volna. Én kicsikét csalódott vagyok az eredményen, és nagyon örülnék, hogyha nem tudom, hogyha itt most elég idő van, de hogyha az előttem szólóknak bizonyos kérdéseit kicsikét kielégítőben válaszolnám meg, mint arra a dokumentumban került sor. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pródi úr az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság által előterjesztett dokumentumból oly sok minden hiányzik. Ez egy rendkívül fontos vita, rendkívül sok anyag áll rendelkezésre. Úgy gondolom, hogy a génmódosított szervezeteknek a témáját önállóan kell kezelnünk, tehát önálló témaként kell erre időt fordítanunk, megfelelő mennyiségű időt és rendkívül óvatosan kell eljárnunk a téma vizsgálata során. Egy olyan élelmiszer, vagy egy olyan növényfajta, amely a szervezetet tartalmaz, az nem jelent automatikusan veszélyt az egészségre. Ezeket a dolgokat egyszer és mindenkorra tisztán le kell, világosan le kell szögezni, és el kell mondani, hogy el kell ismernünk az ismereteknek egy olyan szintjét, amely ténylegesen alkalmas már arra, hogy általános érvényű következtetéseket vonjunk le. Hogyha itt többé-kevésbé véletlenszerűen érvelünk, akkor ez nyilvánvalóan nem lehet kielégítő. Itt a STOA bevonásával is tárgyalnunk és vizsgálnunk kéne ezt a témát. Én személyesen azt gondolom, hogy a génmódosított szervezetek nem feltétlen és automatikusan veszélyesek, ártalmasak az egészségre. De nyilván vannak olyan hatásai, vagy lehetnek olyan hatásai, amelyekről itt ugye szóltunk már a bizottságban, amelyek arra kell, hogy ösztönözzenek minket, hogy azt mondjuk, hogy itt nyomást kívánnak gyakorolni abba az irányba, hogy kötelezővé tegyék ezeknek a vető magoknak, vető anyagoknak a kifejlesztését és használatát. Hogyha ebben eh, az érintettek sikerek, sikeresnek bizonyulnak, akkor az veszélyes helyzethez is vezetett, mert oda juthatunk, hogy a bolygónak az élelmezése kevés növényfajtára korlátozódik. Nos, hogy is mondjam, olyan kevés növényfajtára korlátozódik, amelyek amúgy a különböző járványok a betegségekkel szemben is érzékenyebbek. Ez is egy olyan dolog, amit közelebbről meg kellene vizsgálnunk. Ha kitesszük magunkat ennek a veszélynek, és vetőanyag, és egy nagyon vékonyka, szűk vetőanyag választékra korlátozódik a termelés, akkor elveszik a végén az emberiségnek az a képessége, hogy gondoskodjon a saját élelmezéséről. Ezek fontos elemek, fontos megállapítások. Eltekintve attól a témától, hogy ezeknek a vetőanyagoknak a kifejlesztése bizonyos szellemi tulajdonjogi aspektusokat is felvet. Ugyanis nyilván ezek a szellemi tulajdonjogok ezeknek a vetőanyagoknak a szabad használatát akadályozhatják. Azt hiszem nagyon fontos, amit mondott, és az utolsó pont különlegesen érdekes a mezőgazdasz és a vállalat közti kapcsolatra gondolok. Két ö, rövid megjegyzésem lenne. Az, egy, a nyolcas, az egyik, a nyolcas oldalon azt ö, olvashatjuk, hogy a fogyasztó ö, választása, hogy akar-e GMO-t venni vagy sem, az nem ö, releváns, mert megveszi. Ö, mondhatjuk azt, hogy a fogyasztók széles köre ellene van. Ez relevánsabb információ. Talán nem is látja a fogyasztó, a vásárló, a címkét, nem is van tudatában a kérdésnek a nettó profit ráta az argentin termelő esetében szerepel a hatodik oldalom elképzelhető, hogy ott nagyobb a tolerancia a gyomírtószerrel szemben, tehát egyre többet kell vásárolniuk, mert a vetőmagok egyre rezisztensebbek. Szívesen megadnám a szót, hogy minden kérdésre sem válaszolni. De az EU bírósági e, ítéletről is szó volt a e, mély e, tenyésztőkkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr, a mély kérdésre is válaszolni fogok, a méz kérdésre. A ö, probléma következő, nem ö, tudok ö, minden hozzászólásra válaszolni nyitott vagyok, és szívesen találkozom bárkivel, akit ezek a kérdések érdekelnek, és szeretném meghívni őket október 18-án arra a konferencián, hogy pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Nagyon széleskörű fórum lesz minden érintett, minden civil szervezet, minden vélemény képviselteti magát, és ott tényleg ö, sokkal tágabb információ áll majd rendelkezésre. Hallottuk, hogy ö, csalódást okozott a jelentés, ezt többek mondták. Nos, amikor ezt a kérdést ö, megközelítette a bizottság, akkor abban a helyzetben volt, hogy a rendelkezésre álló információt kellett objektív, tudományos alapon értékelnie. Azon információra alapoztuk az értékelést, amely rendelkezésre állt. Sok tagállam alapvetően azt írta, hogy sok információnk van, ami megmutatja a társadalmi gazdasági hatást, negatív, pozitív hatás egyaránt és aztán amikor kiírtük a tagállamokat, hogy adják meg az információk, akkor azt kaptuk, amit. Mindenkit felhívunk, hogy nézze meg a tagállamok ö, ö, jelentését, hozott anyagból dolgozunk. Nem ö, mondhatjuk, hogy Spanyolország amit mond, az sajnos nem igaz. Nem, ez a hivatalos spanyol információ a megjelent információ val egybevetjük, peer review, társ értékelés áll még rendelkezésre. de világosan kell látni, hogy mi a megbízhatósági szintje az információnak. Nem azt mondom, hogy nem megbízható, de mi a kapott információból dolgozunk. Én személy szerint szintén csalódtam, amikor láttam az információt, mert nem az volt, amit vártam a tagállamoktól. Nem felelt meg annak, amit korábban mondtak. Azt hittük, hogy eláraszt majd bennünket az információ, és nem így történt. Néhány kivételtől eltekintve. Mindent felhasználtunk, amit kaptunk. Nyitottak vagyunk, szívesen dolgozunk az összes rendelkezésre álló adattal validálnunk kell, a tudományos adatokat dolgozhatjuk csak fel. Nyitott vagyok a vitára miután összegyűjtöttük az anyagot és megírtuk a jelentést, még érkeztek be információk. Ezeket is figyelembe vesszük, és belevisszük a folyamatba. Az október 18-ai konferencia anyagába már benne lesz. Beépítjük a munkánkba például az együttélés lehetőségéről az itteni jelentésünk bizonyos adatokra alapszik. Ezeket kaptuk. Voltak kérdések, amelyekre egy percünk maradt az ülésből, akkor a mézel kapcsolatban, majd bilaterálisan adok felvilágosítást. alapvetően a helyzet a mézel kapcsolatban komoly aggályokra ad okot. Az EFSA-t ezzel kapcsolatban azonnal megkerestük. A probléma az, hogy nem explet, en kap a pollen explicit megfogalmazást. Ö, október 24-én azonban elkészül az a dokumentum, amely ezzel foglalkozik. Megkértük az érdekelteket, hogy a jelenlegi hiányokat pótolják. Nyilvánvalóan ezek a következő lépések a közeljövőben, de további vizsgálat szükséges kérdés, hogy a pollennel kapcsolatos címkézés hogyan jelenjen meg, hogyan szerepeltessük a GMO jelenlétét vagy hiányát. Ezen gondolkozunk intenzív módon, és elmondhatom, hogy biztosunk Dali úr fog ezzel foglalkozni az Agri szakbizottságban ma délután. Elnök ezzel együtt is a mély tenyésztők nem szeretnék a jelenlegi e, helyzetet perpetuálni. Az együttélés nem lehetséges, nem szeretnék ők megfizetni az árat. Olyan pollen van, amit ők nem akarnak. A probléma az, hogy az ülésnek vége, és még az emi küldöttség beszámolója még hátra van. Meghallgathatjuk ezt? I'm listening to Swedish. If I listen to English, could they inform me? Is it okay? Three more minutes? Okay, thank you. Uh, please, Jan. Plusz három perc akkor, Jan. Köszönöm, Karl. Angol lesz. My English is uh, good enough. Remélem, hogy eléggé érthető lesz az angolom. Az összes témánk összefüggött a tudományjal, információval, és ez volt az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek is a fő témája. Röviden, itt megemlíteném a témákat, amelyekről tárgyaltunk néhány hete a hivatalos delegációval. Mr. Arsenis and myself. Sonic úr, Arsenis úr és én is ott voltam, Dan Jörgensen, Margarete Auken és Anna Rosbach is csatlakozott. Tehát egy eléggé szép delegációnk volt. Szeretném megköszönni a tagoknak, Beranger Bazennek és Martin Fuchsnak is. Szeretném megköszönni a titkárság munkáját. Szerintem egy tökéletesen megszervezett látogatás volt. Az ügynökség meglátogatásánál a Dán környezetvédelmi miniszterrel ebédeltünk, és a Dán elnökségről beszéltünk. Hogy most a témáinkra áttérjek? Nagy örömünkre szolgált, hogy Jacqueline McLeod igazgató végig jelen volt a látogatás alatt. Természetesen ő az ügynökség motorja. Ez megmutatkozott abban is, a Föld projektről mondott, az Én és a Föld ennek a pontos címe. Nagyon hasznos információkat kaptunk az ügynökségtől. Például a fajok fenyegetettségéről, a környezetszennyezésről. Nagyon érdekes, hiszen a méhek jelzik legelőször, ha valami szennyezett. Ez igazi korai jelzőrendszer. Beszéltünk a pénzügyi dolgokról is általában privát szponzoroktól kapnak forrásokat. Amit még megvitattunk az ügynökséggel, az a biodiverzitás kérdése volt, az ügynökség emberei elmondták, hogy még mindig óriási fokhíjak vannak, és a biodiverzitással nagyon intenzíven foglalkoznak. Erről a jelentésünkben is lehet olvasni, de az ügynökség oldalán is. Mivel most nagyon korlátozott az időnk, ezt most nem fogjuk felsorolni vitáztunk a klímaváltozásról, a levegőminőségről, a klímaváltozásról minnyáján tudjuk, hogy elfogadtunk egy jelentést a külön forrásokról az ügynökség számára. Itt a fáradozások megosztása azt jelenti, hogy plusz munka hárul az ügynökségre. Na sok vita lesz a tagállamokkal, éppen ezért rendkívüli forrásokat kell biztosítani. A plenárison is beszélünk erről. A levegőminőség esetében a legérdekesebb dolog az volt, hogy a tagállamok nagyon-nagyon messze vannak itt a alkalmazástól, a megvalósítástól. Itt új, sokkal szigorúbb jogalkotásra van szükség a levegőminőség számára. Ja, még volt? Igen, mert, mert nagyon sok, de három percet kaptam a tolmácsoktól. Négy, négy percet mondott. I won't go in. Tehát most nem akarom itt a nyersanyag hatékonyságot kommentálni. Ország profilok is készültek a nyersanyag hatékonyságról. Egyre fontosabb a tagállamoknál ez a téma. És itt Igazából úgy tűnik, hogy a tagállamokban senki nem foglalkozik ezzel konkrétan. Végezetül a kollégáim, ma szeretném felszólítani, hogy éljenek az ügynökséggel, főleg a jelentést készítek. Nagyon könnyű az információkat az ügynökségtől beszerezni, nagyon jól össze lehet állítani a jó jelentéseket. Vég, utolsó megjegyzésem, elnök úr, az év vége előtt egy új képviselőt kell kineveznünk az igazgató tanácsukba, a parlamentből három év mandátumra szó, három évre szól a mandátum, és szerintem még novemberben valamikor meg kell neveznünk a jelöltünket. Tehát kérem a kollégáimat, hogy adjanak neveket, akik eh, jó szerepet játszhatnának az ügynökség igazgató tanácsában a parlament részéről. Úgy gondolom, hogy konkrét információt Beranger Bazán honlapján találnak. Köszönöm szépen, köszönöm. Kriton, 10-10 másodperc. Fordítás nélkül is. Nagyon sok információról van szó. Beszéltünk a GMO-ról, beszéltünk az endokrin zavarokat okozó anyagokról. A bizottság már elment, de gondolkozzon el ezeken a dolgokon, és a bizottság is éljen az Európai Unió forrásával. Köszönöm szépen, sajnálom a tolmácsoknak, nagyon sajnálom a késést, és nagyon szépen köszönöm. Utolsó megjegyzésem, október